Uh, Folytatjuk az ülést, és a következő napirendi pontunk a tanácshoz intézett kérdések órája. Szeretettel üdvözlöm a belga elnökséget képviselő miniszter Az első kérdés Blink Viecsüte asszonytól érkezett az Európa 2020-as stratégia, illetve a fogyatékossággal élő emberek kérdése. Kérjük, miniszter úr, adja meg a választ a kérdésre. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A tanács nagyon nagy fontosságot tulajdonít a foglalkoztatási lehetőségeknek és a munka, és ahhoz, hogy minden állampolgár hozzáférjen a munkaerőpiachoz, így a fogyatékossággal élők is. Az Európa 2020-as stratégiának, amit 2010. júniusában hagyott jóvá, különösen foglalkozik a fogyatékossággal élők problémáival, fontosnak tartja az oktatást, a szociális befogadást és a szegénység csökkentését. A 2020-as stratégia külön kiemelten foglalkozik a fogyatékossággal élők helyzetével, és ez Európai Unió szintjén is, ami, mely szinten a bizottságnak kellene kidolgoznia egy programot és küzdeni a diszkrimináció ellen nemzeti szinten is, mert a tagállamoknak létre kell hozniuk és alkalmazniuk olyan intézkedéseket, amelyek megfelelnek az egyes kockázati csoportoknak, ideértve a fogyatékossággal élőket is. A 2010. júniusi tanácsülési határozata értelmében a tagállamoknak most a prioritásokat saját szintjükön kell megvalósítaniuk, továbbá minden közösségi politikának támogatnia kell ezt a globális stratégiát. Tehát a fogyatékossággal élők jobb befogadását megvalósítani, ami egyébként szerepel egy új európai keret a fogyatékokról, amit júniusban fogadott el a tanács. Ebben explicit explicit módon felkérte a tagállamokat és a bizottságot, hogy a fogyatékossági kérdéseket minden kezdeményezésbe a 2020-as stratégiába is építse bele nevezetesen azzal, hogy a megfelelő intézkedéseket képzés és foglalkoztatás területén is létrehozza. A tanács eh, határozatában felkérte a bizottságot arra, hogy az elkövetkezendő évtizedre és a fogyatékossággal élők szervezeteivel és eh, az érintettekkel együtt létrehozzon egy ilyen programot a 2020-as Európa stratégiára építve. Nagyon köszönöm. Blinkjevics Jute asszony kiegészítő kérdést kívánna feltenni. Tisztelt elnök asszony, köszönöm a választ, de azért továbbra is azt állítom, hogy 75 millió fogyatékossággal élő EU állampolgár hangját még mindig nem hallják meg megfelelően. Kiegészítő kérdésem pedig a következő. Véleménye szerint nem kellene felgyorsítanunk az diszkrimináció ellenes irányelv megvalósulását minden tagállamban, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők az Európai Unió teljes jogú állampolgáraiként élhessék az életüket. Van-e ilyen terv? Miniszter úr a tanács munkacsoportja, amely a szociális kérdésekkel foglalkozik, egyelőre tanulmányozza a bizottság javaslatát, mely szerint egy új irányelvet fogadnának el, arra függetlenül, tehát mindenkit azon módon kell kezelni, vallástól, fogyatékosságtól, szexuális beálltottságtól függetlenül. Több elnökség nagyon sokat foglalkozott ezzel a kezdeményezéssel, és jelenleg az elnökség még nincsen abban a helyzetben, hogy meghatározza, hogy mennyi ideig fognak tartani a tárgyalások, illetve milyen eredménnyel fognak zárolni. Két további kiegészítő kérdést jeleztek, egymás után hallgatjuk meg őket, és ezt követően arra kérjük a miniszter urat, hogy mind a kettőre együtt válaszoljon. Zajka úr teszi fel az első kiegészítő kérdést. E, ja panu chciałem podziękować za mm, te informacje, ale jest mi... Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatást. Mindazonáltal sajnálattal azt kell, hogy mondjam, hogy túl általános volt a válasza a miniszter úrnak. Jó és helyes dolgokat mondott el, de én most egy konkrét kérdést szeretnék önnek feltenni. Terveznek-e valamilyen plusz finanszírozást a fogyatékossággal élők képzését támogatandó? Ugyanis nagyon nehéz ilyenhez hozzájutni Európában. Következő kérdés. Köszönöm szépen. Miniszter úr, a kérdésem a következő. Milyen menetrendet képzel el ebben az összefüggésben? Milyen szándékaik vannak az idevágó szabályozást illetően? Konkrétan azon utasokról beszélek, akik autóval utaznak. Thank you very much, colleagues. Köszönöm szépen. Miniszter úr, kérem, hogy válaszoljon erre a két kérdésre. Ami a finanszírozást illeti, lesz egy általános vita, természetesen költségvetési vita, amivel a következő költségvetésnek és további költségvetéseknek foglalkozniuk kell, és bizonyos új kezdeményezéseket ebbe bele kell illeszteniük a 2020-as stratégiába. Amennyiben ebben a stratégiában vannak új politikák a fogyatékossággal élő személyek irányába, akkor meg kell nézni, hogy a költségvetési lehetőségek hogyan tudják ezeket az új politikákat követni. Ami a jogszabály fejlődését illeti, egyértelműen látni kell, hogy milyen szerepet játszhat a bizottság a meglévő jogszabályok vonatkozásában, illetve a szerződésben meghatározott kompetenciák alapján. A tanács kizárólag a védelmi szerepét kívánja érvényesíteni. A tanács már egyébként elfogadott egy törvény, egy jogszabályt, ami a, kimondja, hogy a személyeket a fogyatékosságok miatt tilos meg különböztetni a foglalkoztatás területén. Köszönöm. Megyünk tovább. Következő kérdés. Kraca alelnök asszony kérdése. A kérdés tárgya az államadóság, illetve a háztartások, a magánszemélyek eladósodásának a kérdése. Actuellement, les procédures de surveillance. Jelenleg a különböző makroökonómiai és költségvetési felügyeleti rendelkezések, amelyek a szerződés 121-es és 126-os cikkében szerepelnek, ezek képezik a sarkövét a gazdaságpolitikai koordinációnak. Kettő 2010. március 10. ülésén a tanács létrehozott egy munkacsoportot, amelynek vezetője az Európai Bizottság elnöke, valamennyi tagállam részt vesz benne az Európai Központi Bank, annak érdekében, hogy kidolgozzák azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a válság jobb kezeléséhez és a jobb költségvetési fegyelem eléréséhez figyelembe véve a jogi keret megerősítését is. A munkacsoport egy jelentést terjesztett elő, és ebben ki elmondta, hogy a költségvetési felügyeletet, ellenőrzést meg kell erősíteni oly módon, hogy nagyobb az életképességét és a stabilitási paktum és növekedési paktum keretében kell ezt megvalósítani. Tehát a munkacsoport úgy ítélte meg, hogy hatékonyabb makroökonomiai felügyeletre van szükség, hogy feltárjuk a korai szakaszban az egyensúlyhiányokat, és megfelelő ajánlásokat tudjanak tenni annak érdekében, hogy ezek ne súlyosbodjanak, illetve a hatásai kivéthetőek legyenek. Továbbá pontos mutatókat szükséges kidolgozni. A magánadósság állomány ugyancsak ide tartozik, a június 8-i és a július 17-i tanácsülések is foglalkoztak ezzel. A végleges jelentést októberben kell majd beterjeszteni az Európai Tanácshoz, aminek az lesz a célja, hogy új jogszabályok kerüljenek elfogadásra, illetve jelenleg hatályosak módosításra kerüljenek. Az elnökség nyilvánvalóan prioritást fog adni minden ilyen irányú kezdeményezésnek. Mrs. Kra- Köszönöm, asszony. Köszönöm. Szeretném nagyon megköszönni a miniszternek azt, hogy megpróbált válaszolni a kérdésemre, de szeretnék még valamit kérdezni. A magánadósságról, háztartások adósságról, hogy ezt figyelembe vették-e e, októberben, amikor foglalkoztak az eladósodottság problémájával, a gazdasági kormányzás, az Economic Governance program keretében. Vajon a e, magánháztartások adósságát figyelembe vették-e, hogyha erre a kérdésre válaszolna, aztnak nagyon örülnék. Alors, comme je vous le disais... Mint említettem, a folyamatban van, a folyamat elindult, a munkacsoport ülésezik, tegnap előtt is ülésezett, lesznek még ülései az októberi tanácsülés előtt, és ebben a szakaszban túl korai lenne, hogy a kritériumokról beszéljünk, hogy a stabilitási pakt és növekedési paktumon belül a ö, munkacsoport ö, eredménye ö, a tan októberben fogja a tanács elé ter, tárni a javaslatát az európai jogszabályok módosítására, és majd ennek megfelelően történhet kezdeményezés, illetve a magánadósságok vonatkozásában is. We have no further Nincs több kiegészítő kérdés ehhez, mehetünk tovább. A következő kérdésre térünk rá, amelyet eh, Cikáó asszony tett fel, és amelynek tárgya a TEN eh, eh, közlekedési hálózat áttekintése. Alors, suite à la publication figyelembe véve a zöld könyvet, amelyet a bizottság adott ki, hogy az európai hálózat javuljon a közös politika érdekében. 2009-ben a tanács elfogadott konklúziókat, amiben ezt a zöld könyvet üdvözölte, és felkérte a bizottságot, hogy az intézményeknek tegyen egy felülvizsgálati javaslatot, az RTT-re vonatkozóan. Ez a fő innováció azt jelenti, hogy egy kétszintű tervezésre kerülne sor. Egyrészt lenne egy alap, amelyek a viszonylag sűrű vasúthálózat, belvízi repülőtér és úthálózat lenne, ami a globális hálózatot adja, amelyek megfelelnek az egyes nemzeti hálózatoknak, és erre épülne rá egy központi hálózat, ami egy igazi európai tervezést tenne lehetővé, és a szisztematikus növeslését is figyelembe venni a közlekedésnek, illetve a gáz, a az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését. A tanács a megadott információkat figyelembe vette tolmácsolási probléma van, angol tolmácsolás nincsen, lehet, hogy litván sincsen, angol semmiképpen. It is now, thank you. Most már működik, elnézést, miniszter úr. En, en juin dernier, Múlt júniusban a tanács a rendelkezésre álló információkat tudomásul vette arra vonatkozóan, hogy a miniszteri éves ülések a transzeurópai hálózatokkal, amelyek Szaragosszában került megtartásra június 8-án és 9-én. A vita alapvetően a módszertannal foglalkozott, amelyet arra alkalmaznak, hogy a tervezés és a, ez a rendszer megvalósulhasson, illetve, hogy a leghatékonyabban lehessen mobilizálni a pénzalapokat. Nyilvános konzultáció is folyt, ami a különböző kritériumokat és feltételeket fogalmazza meg a globális és központi rendszerre. Ez folyamatban van. Ez szeptember 15-én zárul le. Ennek a konzultációnak az eredményei ismertetésre kerülnek majd a szeptember 30-ai RTR ülésen. Ezt követően lesznek bilaterális tárgyalások, azaz a bizottság és a tagá- az érintett tagállam között, és multilaterális tanácskozások is lesznek a az irányelvek felővizsgálatakor. 2011 elején a bizottság hatástanulmányt fog készíteni az útmutatók felővizsgálat vonatkozásában, és ezt 2011. május-júniusára fog elkészülni. E javaslat e beterjesztése előtt és figyelembe véve a folyamatban lévő konzultációt és a majdani multi és bilaterális konzultációkat. A belga elnökség természetesen nem tud komolyabb előrelépést elérni ebben a hálózatkérdésben. Nagyon köszönöm, Ciká asszony. Köszönöm, miniszter úr. Az egyik célja a TEN felülvizsgálatnak éppen az, hogy a meglévő infrastruktúrát hogyan tudjuk integrálni, és hogyan tudjuk adaptálni az eon kívüli hálózatokkal, a szomszédos országban. Lesz egy félidős felülvizsgálat, és ehhez igénybe veszük azokat az adatokat, amelyekre szükség van, hogy tovább tervezhessük a fejlesztést a jövőben. Ezért tettem fel a kérdést. Természetesen az a probléma, amit ön felvet, ez nagyon fontos, és kétségtelen, hogy a preambulumban benne lesz, illetve figyelembe veszi az, hogy hogyan lehet a hálózatokat megfelelően átalakítani, illetve kialakítani. Uh, Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdés, amelyre majd együttesen válaszol a miniszter úr. Zsuancesz képviselő úré az első kérdés. Zsuanszesz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, a közelmúltban egy parlamenti szakbizottság, az idegenforgalmi eh, szakbizottság eh, elnöke foglalkozott eh, az eh, EU, illetve a Világbank közötti megállapodásokkal, amelyek eh, Görögországot érintették. A TEN hálózat kapcsán a finanszírozás jelentős mértékben csökkenteni akarják, és sokszor ökológiai indokokra hivatkoznak de az Európai Unió szerződésének ellentmond, hogyha a gördülő állomány kapcsán csökkenést irányoznak elő, vizsgálják ezt a kérdést. Elnök asszony, Szamanka képviselő. Hogyha megengedi, szeretnék visszatérni arra a kérdésre, amelyet eredetileg eh, feltett képviselőtársam. Ezeknek a hálózataknak a fejlődése rendkívül fontos az európai integráció szempontjából is, de szükség van a koherenciára a fejlesztések szempontjából, és hát ez elég költséges infrastruktúrális beruházását. A 2014 és 2020 közötti időszak költségvetési tervezésekor látnak a lehetőséget arra, hogy tovább nőjön a hálózatok finanszírozása. Köszönöm, miniszter úr. Az első kérdése, ami a Görögország kapacitásainak csökkentése, illetve a hálózatba való befektetések csökkentése. A bizottság kompetens a témával való foglalkozásra. Én nem rendelkezem a pontos, konkrét vállalás, válaszsal, hogy hogyan lehet a kapacitás csökkenést figyelembe venni. A bizottság megfelelő szolgálataival lehetne felvenni a kapcsolatot és pontos választ kapni ami a koherencia kérdést és a pénzügyi eszközök kérdését illeti, megint csak utalnék a parlamentnak a 2014-2020-as pénzügyi keretekre, tervekre. Önöknek is majd véleményt kell mondani erről. Az együtt döntés uralkodik a költségvetési kérdésekben, és számítok önökre, hogy a következő költségvetési tárgyalásokon vegyék figyelembe azt, hogy milyen koherenciát kell elérni a többek között közlekedési területen. We now move on to our next question. Térjünk rá a következő kérdésre, amelyet Papa Nikolaou eh, képviselő tett fel. Ennek a kérdésnek a tárgya a koordináció nyílt módszerének az értékelése. Miniszter úr, kérem, hogy válaszoljon. Dans ses conclusions a november 2009. november 30-i konklúzióban a tanács elmondta, hogy a nyílt koordinációs módszer aktívan hozzájárult a munkaerőpiac jó működéséhez és a szociális befogadáshoz. A jó gyakorlat cseréje a foglalkoztatás területén nagyon hasznosnak bizonyult, és fog bizonyulni a jövőben is, és egy megfelelő monitoring is bevezetésre kerül sikerült, ezt fogja majd a parlament véleménye alapján megvalósítani a tanács. Egyébként önök ezt ma el is döntötték, és az új kormányzás keretében fog erre sor kerülni, és ez majd az európai fél évben kerül megvalósításra. A múlt évben túl azon, hogy a tanács egy új stratégiai keretet fogadott el az európai együttműködés érdekében az oktatás és képzés területén, az új tagok elismerték azt is, hogy a fő stratégiai céloknak a megvalósítása a, módsz, a nyílt koordinációs módszer hatékony megvalósításán keresztül vezet. Ez azt jelenti, hogy továbbra is támogatják ezt a módszert, ami nagyon hatékony a nemzeti kompetenciába tartozó kérdések esetében. 2010. júniusában a tanács és a bizottság megvizsgálta az oktatás képzési program továbbhaladását, és felhívta a figyelmét azokra, a figyelmet azokra a nagy eredményekre, amit a nyílt koordinációval sikerült elérni európai együttműködés területén, az oktatás képzés területén. Ugyanebben az értelemben a tanács a 2010. június 7-i konklúzióiban felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenleg folyó általános tárgyalásokban a 2020-as stratégia kapcsán fontos, hogy integrálásra kerüljenek a közös munkák európai szinten, és fel kell használni a nyílt koordinációs eljárás által kínált lehetőségeket, és a szociális befogadás mint mechanizmust kell vizsgálni. Ugyanakkor figyelembe véve az új kihívásokat és a stratégia megvalósítását, különösen azt, ami a, az Európa Európai Tanács által a szegénység csökkentése és a szociális területen elfogadott irányelvek, ezek közül is a tizedik, a szociális ügyi miniszterek e, informális tanácskozásán július 9-én felkérte a tagállamokat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy hogyan erősíthető meg a nyílt koordinációs módszer a 2009-es novemberi határozatában egy új keretet határoztak meg az ifjúság vonatkozásában 2010-2018-as időszakra. A tanács már általános elveket felsorolt, amelyeket minden politikában és tevékenységben figyelembe kell venni akkor, amikor ez fiatalokat érint, és fontos a megújított és integráltabb koordináció. Az elnökség szeptember 14-én egy konferenciát szervez ebben, és az EBSCO tanács pedig novemberben ugyancsak meg fogja vitatni ezt a kérdést, aminek foglalkoztatási és szociális befogadás tekintetében kell, hogy legyenek következményei. Köszönöm szépen. Papa Nikola úr, kiegészítő kérdés. Elnök asszony, szeretném a miniszternek megköszönni a választ, de valamit szeretnék tisztázni. A nyílt koordinációs módszer olyan fontos területeken, mint az oktatás, a képzés, az ifjúság, egy nagyon fontos eszközünk. A szubszidiaritás elvének értelmében, és az Európai Unió kompetenciáira való tekintettel is így van ez. De a kérdésem az, hogy a tanulmányok eredményeit felhasználhatjuk-e, hiszen azon a szinten, ahol mi dolgozunk, erre lenne szükség. Nem kívánják-e bevonni jobbat, jobban az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba? Szeretnénk mi is hozzájárulni ehhez. Köszönöm, miniszter úr je vous renvoie évidemment à la dernière partie utalnék a válaszomnak az utolsó részére. Természetesen az egyértelmű konklúziókat majd meg fogják ismerni ö, október 21-én az EPSCO ülést követően. Ismételten megvitatásra kerül a kérdés, és konklúziók is lesznek, mind foglalkoztatás, mind szociális befogadás területén. Ez majd rendelkezésükre fog állni. Még egy kiegészítő kérdést szeretne feltenni Brinkevics Jute képviselőasszony. Köszönöm. Köszönöm miniszter úr a választ, amit a koordináció nyílt módszerével kapcsolatban hallottunk öntől. Az egyik fontos feladata a szegénység elleni küzdelem. Véletlen egybeesés, hogy eh, itt az EU-ban a szociális kirekesztés ellen küzdünk, és a nagy munkanélküliség ellen is, és ugyanekkor küzdünk a szegénység ellen is. Amikor a jó gyakorlatok cseréjéről beszélünk, hát sokat tanulhatnánk a skandináv országoktól, ugyanis Skandinávia, a skandináv országokban a szociális eh, társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem kapcsolatát felhasználják, és ezeket a tapasztalatokat a balti országok különösen hasznosíthatnák koordináció és egymástól való tanulásnak kétségtelenül pozitív hatása kellene, hogy legyen. Ön is említette ezt a közös célok megvalósítása szociális tekintetben és általánosságban növekedés vonatkozásában. Ez foglalkoztatást és szegénység elleni küzdelmet jelent, 2010-ben ez kiemelt helyet kapott. És az aktív befogadás is fontos, nem csak csökkenteni a ö, szegénységet, hanem a különböző nyugdíj és jutatási rendszerek is segíthetik a költségvetés életképességét, és egyébként ugyanez vonatkozik az egészségügyi ellátási rendszerekre is. Szerintem a 2010-es évben, ami a szegénység elleni küzdelem éve, valóban ezt a koordinációt, lét és kölcsönös tanulást megvalósíthatjuk. Köszönöm, miniszter úr. Mehetünk tovább, rátérünk a következő kérdésre, amelyet Csantis úr tett fel. A kérdés tárgya Görög, Görögország, EU és az IMF között megkötött emlékezte, vagy elfogadott emlékeztető a növekvő inflációról. A tanács több alkalommal hangsúlyozta a strukturális problémák fontosságát, amelyek a görög gazdaságban tapasztalhatóak, és a multilaterális felügyelet vonatkozásában is. Különösen a túlzott deficittel kapcsolatban a tanács 2010. február 16-án javasolta Görögországnak, hogy hozzon különböző globális intézkedéseket, amik a termékpiac működését javítja, és a vállalati környezetet, hogy a termelékenység és a növekedés javuljon, és ezáltal munkahelyek is szülessenek. Ta valamint, hogy a, költség, a túlzott költségvetési deficit is változtasson, és hosszú távon a közkiadások csökkenjenek. Az első jelentést Görögország március 16-án terjesztette be, majd májusban, júniusban a bizottság és a Nemzetközi Valuta Alap mi előzetes elemzést végzett a támogatási, stabilitási támogatási keretben, és ehhez a tagállamok adtak 100 milliót, a, valamint a Nemzetközi Valuta Alap is. Az elemzés elemzés az augusztusban lezárult, azonban hivatalosan a tanácsot nem keresték meg a bizottság végleges jelentésével. A bizottság az vezetve tartozó államokat tájékoztatta az elemzés előzetes eredményeiről, és a bizottság értékelése szerint a gazdaság alakulása az előrejelzéseknek megfelelő, amik a, ö, kísérik a stabilitási intézkedéseket. Az inflációs ráta emelkedése az a nem megfelelő termékpiaci működésből adódik. Tehát a bizottság figyeli a helyzetet, és a továbbiakban is, ha szükséges, akkor intézkedéseket fognak hozni annak érdekében, hogy segítsék a görög hatóságokat a növekedés fellendítésében és egy egészséges költségvetés alakításában amennyiben a gazdaság alakulása megfelel az előrejelzéseknek és a támogatási stabilitási intézkedéseket, az inflációs ráta növekedése mint említettem, a nem megfelelő piaci működésből adódik, és a költségvetési helyzetből, amit a tanács is figyelemmel fog kísérni. Thank you very much. Mr. Schwantis? Köszönöm szépen, Santis úr. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, attól tartok, hogy igazából nem válaszolta meg a kérdésemet. Az emlékeztető eredményeképp mindenképpen a Görögország, EU és valutalak között megszületett emlékeztetőkben az szerepel, hogy bizonyos adókat kell kivetni, olyan adókat, olyan magas adókat, amelyeket az emberek nem tudnak megfizetni és más intézkedéseket is semmiatt a megállapodás miatt kellett bevezetni, például a fűtőolajra is újabb adót vetettek ki, vagy emelték az adókat. A tegnapi ECOFIN tanács ajánlás az volt, hogy Görögország további olyan intézkedéseket tegyen, amelyek tovább fogják gerjeszteni az inflációt. Ezért kérdeztem, hogy Eh, hogyan lehetne megakadályozni a görög infláció felpörgetését eh, ilyen módszer, ilyen intézkedésekkel? Miniszter úr. Nem rendelkezem azzal a pontos válaszsal, ahogy az, ECOFIN az utóbbi órákban mit döntött, de a tanács kétségtelen megismételte a strukturális problémákat, amelyek a görög gazdaságban tapasztalhatóak és láthatóak voltak a különböző felülvizsgálatok esetén és a Lisszaboni stratégiában is. És a 2009-es gazdaságpolitikai korrekciónál is felhívták a figyelmet, hogy Görögországnak mindenképpen erősíteni kell az erőfeszítéseit, hogy a makroökonómiai egyensúly hiányokat kiküszöbölje és a strukturális problémáit megszüntesse gazdaságának. Így kérték, hogy a szolgáltatási területen fokozzák a kutatás fejlesztés területén strukturális alapokat hatékonyabban használják fel, és reformálják meg az államigazgatást különböző intézkedésekkel, és integrált stratégiát alkalmazzanak a munkaerőpiacon, nevezetesen a rugalmas biztonsággal együtt. Én csak annyit mondhatok, hogy a görög hatóságok megerősítették, hogy több tervezett strukturális reformot hajtanak végre különböző területeken, ugyanakkor az is világos, hogy ezek nehézségeket okoznak az országban. Thank you, uh, Minister. I have a further... Köszönöm, miniszter úr. Papa Nikola, Papa Nikolaú úr kérdéséhez van egy kiegészítő kérdésünk. Kiváló kollégám megemlítette azt, hogy az infláció májusban már 5,4 százalékra nőtt és a fogyasztással függ ez össze. A cél persze az infláció leszorítása, de hogyha olyan intézkedéseket hoznak, például új adókat vezetnek be, hát ez gerjeszti az inflációt. Milyen intézkedéssel tudjuk a növekedést, a fejlesztést elősegíteni? Van-e valamilyen terve az EU-nak, vagy olyan intézkedések, amelyeket az ajánlások is tartalmaznak? Miniszter úr. Még akkor is, hogyha értem, hogy az infláció a, problémákat okoz, és hogy helyre kell állítani, hogy ez az infláció tartós, akkor bizonyos pénzügyi mechanizmusokat is helyükre kell tenni. Én csak annyit mondhatok, mint az Euróvezet tagja, hogy Görögországnak van felelőssége más tagállamokkal együtt annak érdekében, hogy a stabilitását biztosítsa az e- euróvezetnek, és ugyanolyan kötelezettségei vannak e tekintetben, és valamennyi tagállamnak olyan egészséges nemzeti politikákat kell ö, folytatniuk, amik a stabilitás és növekedési paktumnak megfelelnek, és az országnak a felelőssége, hogy ezeket a problémákat hatékonyan megoldja annak érdekében, hogy csökkentse az unió, a pénzügyi, monetáris és gazdasági unió jó működését. Thank you, Köszönöm, miniszter úr. Rátérünk a következő kérdésre, amelyet Adrikiene asszony tett fel. Mik a belga elnökség prioritásai az ENSZ-el és a különböző ENSZ testületekkel kapcsolatban? Miniszter úr en vue de la a 65. ENSZ közgyűlésre tekintettel 2010. június 14. ülésén elfogadta az unió prioritásait. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a külügyi főképviselőnek a feladata, hogy külügyekben képviselje és biztonsági kérdésekben a nemzetközi szervezeteknél képviselje az Uniót. A tanács által eldöntött hozott határozatok a következő témákra terjednek ki, megerősíteni az ENSZ-t, az Egyesült az Európai Unió együttműködik a multilaterális megerősített rendszer kialakításában, és a reprezentativitást, az átláthatóságot, a felelősséget, a hatékonyságot növelni kívánjuk az ENSZ-nél. A második prioritás, hogy hozzájáruljunk a békéhez és a nemzetközi biztonsághoz. Az Európai Unió növelni kívánja álláspontjának a láthatóságát, és a válságkezelésben is láthatóvá kíván válni, többek között a biztonság, a a biztonsági tanácsban. Más további prioritás a fejlődés kérdése, a fenntartható fejlődés és a milleniumi célkitűzések elérése. Negyedik prioritás az emberi jogokra vonatkozik. Létrejötte óta az Európai Unió mindig is az emberi jogok védelmezője volt, és a részt az ENSZ-ben is mindig ezt az álláspontot képviselte, és aktívan fogja bátorítani azt, hogy az emberi jogok minden ENSZ tevékenységben megjelenjenek, ugyanis ez elválaszthatatlanul hozzátartozik az ENSZ egyéb céljaihoz a biztonság és fejlesztés esetében is. Ötödik prioritás az pedig az ENSZ rendszerének megreformálása, annak érdekében, hogy javuljon a működése, az átláthatósága, a hatékonysága és a reprezentativitása ami az Emberi Jogi Tanács Human Rights Council Review-t illeti, az Európai Unió részt vesz a hivatalos és informális konzultációkban. Az Unió tovább fogja a harmadik bizottságnak a kapacitását is támogatni, amely kompetens annak érdekében, hogy az emberi jogi sztenderdeket megvalósítsa. Ez ezt mindenképpen teljes mértékben meg kell őrizni. Ami a diplomáciai képviseletet illeti 2009. december 1-től az Európai Bizottság minden külügyi delegációja az Európai Unió delegációjává, missziójává válott Genf esetében. Az összekötő titkárság van az Európai Tanács Európai Unió tanácsával, és különböző átmeneti munkamódszereket dolgoztak ki, mindaddig, amíg az Európai Külszolgálat egységei létre nem jönnek. Thank you. Mrs. Erdenkein. Köszönöm szépen, Andri Kien asszony. Miniszter úr, köszönöm a válaszait. Szeretnék rámutatni arra, hogy továbbra is nagy a konfúzió ezzel kapcsolatban, hogy hogyan képviseljük az EU-t Genben és New Yorkban. Hatékonyan szeretnénk itt az EU-ban együttműködni a partnereinkkel, és konstruktívan. A belső viták zajlanak a prioritásokról, az emberi jogi tanács 2011-es megváltozó szerepével kapcsolatban. Az EU-nak és a belga biztosítani kell azt, hogy megfelelő források állnak rendelkezésre az új EU tagállamok számára is. Emellett egy sor fontos állásfoglalásról kell beszélnünk, a halálbüntetésre vonatkozó állásfoglalásra gondolok elsősorban, és egy nemzetközi fegyverkereskedelme vonatkozó egyezmény is készülőben van. Miniszter úr, nem tudom, hogy kíván erre mondani valamit. talán meghallgatunk még egy kiegészítő kérdést, de nem, miniszter úr már is készen áll a válaszadásra. Mindössze annyit szeretnék mondani, hogy Belgium, amely e, jelenleg az uniós elnök, e, tagja az Emberi Jogi Bizottságnak, és az ön aggodalmaival is foglalkozni kíván. Rubik. Rubik képviselő úr. Köszönöm szépen elnök asszony. Meglehetősen intenzív vita folyt a mai napon, ahol a költségvetésről volt szó, és hol, arról is szó volt, hol tudjuk támogatni a megtakarításokban. És itt szóba kerülhet az új diplomáciai szolgálat, itt is intenzív vita folyt. El tudja képzelni, hogy az ENSZ területén esetleg erőfeszítéseket hozhatunk, hogy a szolgálati helyeket hatékonyabbá tegyük, hogy az Európai Unió mondjuk egy hangon szólaljon meg, és így akár pénzt, erőforrás is meg tudunk takarítani, amit más területeken jobban fel tudunk használni. A belga elnökség kész arra, hogy megtakarítási javaslatokat tegyen ezen a területen, amely a nagyobb hatékonyságot tenni lehetővé a közös képviseletekben. Miniszter? Miniszter úr? Alors d'ores et déjà már is tört, előirányoztunk különböző megerősítéseket New Yorkban és Genfben egyaránt. Ugyanakkor a kérdésé kapcsán csak felhívhatom a figyelmét, hogy mindenképpen szükséges létrehozni az európai külszolgálatot, és legalábbis ez a parlamenttel együttműködve mindazokat, a, mik kellenek pénzügyi vonatkozásban, hogy ez a szolgálat létrejöhessen. Thank you. Uh... Köszönöm. Rátérünk a következő kérdésre, amelyet Edward úr tett fel, a biológiai sokszínűség erősítése, fokozása az EU-ban. Sur base de la communication de la commission. A bizottság kommunikációja alapján, aminek az a címe, hogy választási opciók 2010 után az Európai Unió kilátása és tervei biodiverzitás tekintetében. 2010. március 15-én a tanács elfogadta a konklúziókat biodiverzitás 2010 után az Unió céljai, nemzetközi hozzáférési lehetőségek és előnyök megosztása. Ebben a következő konklúziókban a tanács elmondta, hogy komolyan aggasztja azt, hogy a 2010-es célkitűzések biodiverzitás vonatkozásában nem kerültek elérésre sem uniós szinten, sem pedig a világ szinten, és a biodiverzitás elvesztése tovább folytatódik elfogadhatatlan mértékben, aminek ökológiai, gazdasági és szociális következményei is eh, vannak. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek a célkitűzések alapvetően fontos szerepet játszottak, mert lehetővé tették különböző intézkedések meghozatalát a biodiverzitás érdekében, és egy hosszú távú ö, eh, látásmód is, eh, is, is segített kialakítani, oly módon, hogy a, az úgynevezett ökoszisztémás rendszerek védettek legyenek, értékelésre kerüljenek, és megfelelő módon helyreállításra kerüljenek, figyelembe véve a biodiverzitás értékét, és hogy ez hozzájárul az emberiség jóvá, jó létéhez, illetve a gazdasági jóléthez. Ugyanis a biodiverzitás katasztrofális elvesztését el kell kerülni, és fő cél a biodiverzitás elveszítésének megakadályozása. Ez 2020-ig kell elérni, amennyire lehet a biodiverzitás helyreállítását, megerősíteni az Európai Uniónak a részvételét a biodiverzitás elvesztésében a világméretekben ami az unió prioritásait illeti, a biodiverzitás megvédése és erősítése tekintetében a tanács megállapította, hogy a az élőhelyek lerombolása, tönkretétele az, ami leginkább veszélyezteti a biodiverzitást ezeknek az élőhelyeknek a védelmevel kapcsolatban a tanács felvetette, hogy a földterületek nem megfelelő kihasználása, túlhasználása, az exotikus fajok betörése, illetve a kirekesztése, illetve az óceánoknak a szennyezése játszik szerepet ugyancsak fontos ebben a szempontból a klímaváltozás, ami egyes fajokat veszélyeztet ami az Európai 2020-as stratégiát illeti, a fő gazdasági orientációi a tanácsnak felkérik a tagállamokat és az uniót hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amik a e, környezetvédelmi kihívásokat növekedési kihívásra alakítják, és a természeti erőforrásokat jobban használja föl, ami segít a biológiai diverzitást is fenntartani. A biodiverzitás szerepét is hangsúlyozta az Európai e, Tanács e, március 10-i konklúziójában, amikor kimondta, hogy fontos, megfordítani azt a tendenciát, ami az ökoszisztémák tönkre menetelét eredményezi és a biodiverzitás 2050-es horizonton vizsgálja 2020-ig pedig a március 15-i konklúzióiban található meg. Much, Nagyon köszönöm, miniszter úr, Elward úr. Köszönöm, elnök asszony. A miniszter válaszában azt hallottuk, hogy nem sikerült erőlépés a biológiai sokszínűség céljainak az elérésével kapcsolatban. A közös agrárpolitika jelentős mértékben hozzájárulhat a biodiverzitás erősítéséhez. Hogyan kívánják támogatni az európai gazdákat, akik a környezet legfontosabb őrei, és hogyan kívánják még jobban védeni a biológiai sokszínűséget? Köszönöm, miniszter úr! Ben, je pense que le, Euh, hát úgy gondolom, hogy a legjobb intézkedés, amit hozhatunk a minőségi munkának a megőrzése a mezőgazdaságban és a minőségi munka további támogatása. Szerintem a jelenlévő képviselők, bárha nincsenek is túl sokan, a következő költségvetési vitában pénzügyileg is fontos lenne, hogy támogassa a parlament a közös agrárpolitikát. Köszönöm. Nincs több kiegészítő kérdés ehhez a kérdéshez. Rátérhetünk a következő kérdésre, meg Guinness asszony nyújtotta be. A kérdés tárgya a szeptemberi informális agrártanácsülés. Miniszter úr, parancsoljon. Evöld úr, kíván szólni? Először is mindenképpen szeretnék gratulálni a bizottságnak azért a sikerért, amit a közös mezőgazdaságról folytató konzultációval ért el, ahol körülbelül 6000 észrevétel érkezett különböző kutatóintézetek és nagy közönség is részt vett ebben. A konzultáció sikeres volt továbbá, ez mutatta azt is, hogy mekkora érdeklődést tanúsít társadalmunk az európai mezőgazdaság iránt. A közös agrárpolitika nem kizárólag a mezőgazdászok ügye, mint önök is tudják. Ez a konzultáció eredményezte a KAP 2013 utáni jövőjét, amit júniusban tartottak meg. Itt voltak kerekasztalok, viták, amik a konferencia során kerültek megtartásra, és ezek segítettek célzottabbá tenni a gondolkodást. Ami a tanácsot illeti, mint tudják, a mezőgazdasági miniszterek az elmúlt két évben egy folyamatos gondolkodási munkát végeztek. Franciaország, Cseh köztársaság, Svédország és Spanyolország vettek ebben ki magaslóan részt. Most az utolsó célegyenesben vagyunk, és szeretnénk továbbvinni ezt a vitát alapvetően fontos, hogy a kapnak a realitásai és a holnapi kap kihívásai megfelelően kerüljenek értékelésre abban a másik nagy vitában, ami a költségvetési keretekről folyik 2014-2020-as időszakra vonatkozóan. Mint önök tudják, a kap lesz, jövője lesz a központi témája a mezőgazdasági miniszterek informális tanácskozásának, ami szeptember 19-21 21-e között lesz Belgiumban. Az önök mezőgazdasági bizottságának vezetője De Castro úr is meghívást kapott, hogy vegyen részt ezen az értekezleten, és irányi és orientálja a vitánkat. A nyár folyamán végig gondoltuk a júliusi konferencia eredményeit, és készült egy feljegyzés, ami az elkövetkezendő napokban kerül véglegesítésre. Az elnökség által levont konzekvenciák, amit tovább szeretnénk majd mélyíteni a tárgyalások során, megerősíti, hogy a kapnak a célkitűzései pertinensek, úgy, hogy ezt meghatározza a Lisszaboni szerződés minőségi és biztos élelmiszerellátása lakosság számára fenntartható mezőgazdaság az egész európai területen, környezet és látkép védelme, valamint a fenntartható fejlődése a vidéki övezeteknek, ahogy erről már volt szó. Továbbá az elnökség mérlegéből az is kitűnik, hogy hozzáadott értéket ad európai szinten a közös agrárpolitika és a hogy fontos az Európa 2020-as stratégiai szempontjából is a közös agrárpolitika. A következő tanácskozások októberben lesz egy utolsó politikai vita a kap jövőjéről a mezőgazdasági tanácsülésen. Így a tanács hozzájárul csak úgy, mint az Európai Parlament a gondolkodási folyamathoz. Meggyőződésem, hogy a bizottság is gondolkodik arról a jó munkáról, amit a tanács végzett, a tanács és az Európai Parlament végzett. Biztos vagyok abban, hogy mindent el, el fog követni annak meg érdekében, hogy megfelelő nyilatkozatot tegyen, amit mindkét intézmény támogatni fog. Amennyiben, amint rendelkezésre áll a kommunikáció, a tanácsi vitát el fogjuk indítani. A szabad forgalom a Mercosur országaival ugyancsak egy fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban szeretném megjelenni, hogy tudom, hogy meg, mennyire fontos egy ilyen megállapodás, hogy az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága és a mezőgazdasági minisztereknek nagyjából az az álláspontjuk, hogy milyen veszélyeket jelenthet egy ilyen ö, megállapodás az európai mezőgazdaság érzékeny ágazataira. Önök is tudják, hogy május májusban a tanács tudomásul vette azon aggodalmakat, amelyeket több tagállam közös feljegyzésben fejtett ki. Emlékeztetni szeretnék, hogy a bizottságnak feladata, hogy a tárgyalási mandátumhoz tartsa magát. Májusban Sziolosz biztos biztosította a tanácsot arról, hogy oda fognak figyelni arra, hogy a Mercosurral folytatott tárgyalások összeegyeztetőek legyenek a kappal és az európai mezőgazdaság érdekeivel. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy a tanács nagyon oda fog figyelni a továbbiakban is a Mercosurral folytatott tárgyalásokra, különösen a kereskedelmi bizottság tárgyalásaira. A következő tárgyalás októberben kerül megtartásra, és oda fogunk figyelni arra, hogy a tárgyalási mandátum szigorúan betartásra kerüljön. Köszönöm, miniszter úr. Megénész asszony. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, miniszter úr. Részletes volt a kérdés, és ezt nagyon köszönöm. Különösen a Merkozúrra vonatkozó válaszát köszönöm. A e, tanács e, regisztrálta, hogy a parlamentnek milyen aggályai vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Lee Mayward kollégám kérdése a biodiverzitásra vonatkozott, és ön is utalta az agrárköltségvetésre. Mi a tanács véleménye? A tanács több tagja csökkenteni kívánja a jövő évi költségvetést, és a 2013-as e, agrárköltségvetésről mik a tervei? Örülnék, ha válaszolna. Miniszter úr. Hello. Néhány tagállam a jövő évi költségvetést csökkenteni kívánja. Ugyanakkor tudomásom szerint a tanács szintjén lévő megállapodás nem ebbe az irányba mutat, és valószínűleg tegnap hallották a belga kompetens minisztert, aki egy tájékoztatást adott a 2011-es költségvetésről, és ott hallhatták a költségvetési előirányzatokat 2011-re mert a vita elkezdődik a parlamenttel. Meg kell mondjam, hogy nem hogy osztom azt az elemzést, amit ön ö, ö, említett az európai költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm. Két kiegészítő kérdésünk van még, Rübig úr és Eyward úr. Először Rübig urat hallgassuk meg. Frau Präsidentin! Elnök asszony, köszönöm az érdekelne, miután a 2011-es költségvetésről folyik éppen vita, a tanács pedig azt javasolta, hogy a bizottsággal együtt a Competition Innovation programot ide tartozik az intelligens energia is, mint például az ICT, vagy a vállalkozások támogatása, de a hetedik keretprogram is ide tartozik, illetve az ITRE projekten belül a mezőgazdaság és vagy adott esetben a fúziós projekt esetén hogyan látják önök ezt a tanács oldalán? Köszönöm, Rubik úr, Edward úr. Köszönöm. Miután a bizottság rendkívül módon úgy döntött, hogy újra nyitja a Merkozúrral tárgyalásokat, a tanács végzette valamilyen értékelést azzal kapcsolatban, hogy milyen kedvezőtlen hatásai, káros hatásai lesznek ennek a döntésnek az európai gazdákra. Írországban a marha hús termékek 90%-át a bizottság által rájuk kényszerített normák mentén állítják elő, a Mercosur nagy veszélyt jelent. Miniszter úr? Az első kérdéssel kapcsolatban csak az általános tájékoztatóra tudok utalni, ami elhangzott a költségvetéssel kapcsolatban. Azt tudom, hogy a parlamentnek bizonyos projektek szívügyét képezik, technológia és egyéb területeken, de a vita még csak most indul, úgyhogy mindenképpen lehetőségük van, de december 1 -e óta lehetőségük volt, hogy számos költségvetési előirányzatot módosítsanak a jövő évre vonatkozóan. Utalnék itten a költségvetési költségvetési vitára, a prioritásokra, amiket az európai parlamenti képviselők akarnak ide beépíteni. Ezt megtehették. Ami a Mercosur-t illeti, az elnökséggel elmondtam, az elnökség tudatában van annak, hogy a mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottság milyen aggodalmakat fogalmazott meg a tárgyalások megnyitásával. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a bizottságot kötelezi a tárgyalási mandátum, és mindenféle pozitív lezárása a tárgyalásoknak csak előnyt jelenthet az unió mezőgazdasága számára. Például az európai mezőgazdasági termékek védelme, vonatkozásában, illetve a földrajzi megnevezések területén is. Köszönöm, miniszter úr. Megyünk tovább. Következő kérdést Csernecki úr tette fel. A Balkán államainak az EU-hoz való csatlakozása milyen esélyekkel bír? Alors, l'objectif de notre... A Balkán térs, nyugat-balkáni térséggel kapcsolatos politikánk lényege, hogy a régió stabilitásához járuljunk hozzá, és hogy az orsz, adott országokban a béke, a stabilitás, a demokrácia és a prosperitás tartós legyen 2009-ben az Unió eldöntötte, hogy a stabilitási és társulási programot hajtja végre, ami a, egészen a lehetséges csatlakozásig vezet el, annak érdekében, hogy jobban lépcsőzetesebbé tegyük ezen országok számára a kilátásokat. Ez főként a stabilitás, a megbékélés és a térség jövőjével foglalkozik. Ez konkretizálódik, és a Tesszaloniki agenda értelmében folyik, és megújult kondicionalitással, ami szigorú és igazságos. Következésképpen a tanács több alkalommal is megerősítette, hogy fontosnak tartja az Európai Unió a nyugat-balkáni országok perspektíváit. Utoljára ez a június 17-i külügyi Szarajevó értekezleten volt, illetve június 2-án. Az évek során az Unió hat stabilizálási és társulási megállapodást írt alá, ezek közül négy már hatályba is lépett 2009, 2009 októberében. A bizottság a volt Jugoszláv-Macedon köztársasággal is tárgyalásokat kezdett. Horvátországgal 2005. október óta folynak a tárgyalások, ez pedig a végkifejlethez közeledik, tehát az Európai Unió továbbra is megfelel kötelezettségének közös politikai védelmi politikák Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban, és három eh, külön képviselője van Skopjéban, Pristinában és Szarajevóban. A pénzügyi támogatás több mint 900 millió euró lesz 2010-ben, és 1 milliárd euró lesz 2013-ban. Összesen az unió anyagi támogatása meghaladja a 13 milliárdot 1991 óta. Ami a csatlakozási időpontokat illeti, ez kizárólag attól függ, hogy a kopenhágai csatlakozási kritériumokat mikor teljesítik, illetve a stabilitási és társulási folyamat hogyan valósul meg. Ez világos stabilitási és társulási megállapodás jelöltség, majd tárgyalások és végül társ csatlakozás. A tanács érdeklődéssel figyeli a következő szakaszoknak a bekövetkeztését, de az adott térség országainak kormánya is be kell, hogy tartsák a lépéseket, és a reformok ritmusát is vinniük kell ahhoz, hogy megfeleljenek. A térség országainak növelni kell erőfeszítésüket a, a szervezett bűnözés és a korrupció ellen, meg kell erősíteniük a közigazgatási rendszert és a függőben lévő kérdések rendezését. A stabilizálási és társulási célok csak akkor érhetőek el, hogyha a térség kormánya és népei aktívan és felelősen és határozottan hozzájárulnak ehhez. A térségnek a jövője ezen kormányoktól és népektől től függ. Fontos a jó szomszédság, ami hozzájárul a különböző, a kétoldalú nézeteltérések rendezéséhez. Ez segítheti a közeledését a térségnek, a közeledését az Unióhoz. Ezt egyébként az Unió 95 óta elősegíti. Az érintett országoknak fontos, hogy a függőben lévő kérdéseiket rendezzék a szomszédos államokkal. Végezetül szeretném azzal zárni, hogy emlékeztetek, hogy 2009. novemberében három ország állampolgáraira a vízummentességet előkészítették, és most Albánia és Bosznia-Hercegovina állampolgárai is hasonló előkészületek folynak. Remélem, hogy a parlament és a tanács a döntéseket még idén meghozza ami pedig az uniós költségvetés bővítését illeti 2011 2020 as időszakra. A tanács természetesen jelenleg nem tud állást foglalni, és egyelőre a bizottság javaslatát várja a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej za znakomite... Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm azt is, hogy ilyen zöggenőmentesen zajlik ez a vita is. Egyébként ez mindig eh, így van itt a parlamentben. A többi miniszter is példát vehetne önről, miniszter úr. Amit elmondott, az tulajdonképpen jól ismert itt a parlamentben, de azért jó lenne néhány konkrétumot is eh, hallani. Ki van közelebb a csatlakozáshoz? Szerbia, vagy Montenegró, vagy esetleg Macedónia? Ki fog előbb belépni az EU-ba? Köszönöm, miniszter úr. Alors vous savez que je vous dis... Ön, ön azt szeretné, hogy mondja meg, hogy hogy az, amelyikre rámutatnék most, amelyik legközelebb áll, hogy az lesz a következő csatlakozó az Unióban, mert egy, különböző lépéseket még meg kell tenniük, és előfordulhat, hogy különböző sebességgel történik ez meg, tehát ezt tudom mondani. Köszönöm, miniszter úr. Úgy tudom, hogy ennek nagyon pontosan el kell hagynia minket, ezért Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy időhiány miatt nem megválaszolt kérdésekre, majd írásban kapják meg a választ a kérdések benyújtói, és ezzel lezárjuk eh, a tanácshoz intézett kérdések óráját. Köszönöm a részvételt, felfüggesztjük az ülést ma este 9 óráig. Köszönöm.